Assad lelépését eh, követeli. Új, még akkor is a demokratikusak ezek az átalakulások az arab világban, eh, eh, bevándorlók újabb tömegére kell számítanunk, és ezzel problémák fognak majd együtt jönni, fel kell készülnünk, hogy ezeket meg tudjuk oldani. Köszönöm szépen, ezzel a frakciók nevében szólók listájának végére értük, és a brazil parlament elnökét szeretném ismét üdvözölni, aki a karzaton foglal helyet, valamint a Parlament Védelmi Bizottságának elnökét. Az első közös EU-Brazil tehát a Brazil Nemzeti Kongresszus és az Európai Parlament képviselőinek első találkozásán veszünk részt, és kérem, hogy vezessék ki ezeket a zajongókat a kardatról. Köszönöm, hogy Um, uh, a delegáció most vesz részt az első Európai Parlament Brazil közös parlamenti találkozón. Elnök úr, lehetséges, hogy uh, a házunk tagjai felelősek ezért az incidensért? Lehet, hogy majd fel kell tennünk az információkat, és ezek alapján fogjuk megállapítani, hogy ki felelős azért, hogy bejöttek ezek az illetők. Ez nagyon hasznos javaslat volt, majd az elnöki hivatallal egyeztetek erről. Mikrofon nélküli kiabálások hallhatók a teremből. I'm going to continue. Tehát strukturált uh, dialógus folyik a brazil parlament és az Európai Parlament uh, közös stratégiai partnerség keretében, és uh, a tárgyalások a Mercosur és EU között folyamatban vannak, ennek a helyzetét tárják fel a parlamenti képviselők, akik vendégként vannak jelen. Üdvözlöm Önöket, folytassuk a vitát. Az első előadó, Kasszulides úr, tessék, öné a szó. Elnök